Okay, can we, can we settle down? Kérem mindenki foglaljon helyet. You got the machine? Where's the... Where is the machine? Okay. Okay, we... we... No tehát. Tartsuk először egy próbaszavazást. Mindenki behelyezte a kártyáját? Tesztelünk. Megnyitom a próbaszavazást. Mindenki nyomja meg a boldogsággombot. That's the, that's the closed.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 van egy kártya, amire nem, amire nem nyomta gombot. Azért kérdezem, mert lehet, hogy rossz a gép. Mindenki megnyomta a gombot is, nem csak a kártyát helyezte be? Kicsit aggódom, mert 44 kártya van bent, és csak 43 gomb benyomását jelzi a rendszer. Van, akinek nem ég a lámpája? hogy valaki elszúnyogkált. Mindenesetre lezárjuk a szavazást. 38-an boldogok, egy, négyen, egy nem, négyen meg nem alkottak véleményt. Akkor kezdjük el az igazi szavazást, a saját jelentésemről, nem is tudom, hogy elnökölhetnék ezen. Az, is első mellette, első módosító mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 47-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 49 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 50 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 51 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük szerintem, de nézzük meg géppel, mert szorosnak tűnt. 51-es. Megnyitom a szavazást. Ha leadta mindenki, lezárom. elvetettük 16-27 ellenében. Szóbeli módosító A mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 11 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 12 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. B kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 54 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 14 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 55 mellette, ellene tartózkodók, elvetve 56 mellette, ellene tartózkodók, elvetve 57 mellette, ellene tartózkodók, elvetve 58 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 59 mellette, ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel az 59-est. Megnyitom a szavazást. Kérem mindenki voksoljon. Lezártam. Elfogadtuk 28-15 ellenében. 60 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 15 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 16 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 17 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Cecil kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 19 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 61 mellette, ellene tartózkodók elvetve 62 mellette, ellene tartózkodók elvetve. Meg kéne nézzük, mert nem látok elég kezet, úgyhogy géppel ellenőrizzük. Lezárom. Egy néppártival több a szavazás, de amúgy is elfogadtuk 33 et mert függetlenül attól, hogy egyel többen szavaztak. 20-as mellette, ellene tartózkodok elvetve. Dénes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 22 mellette, ellene tartózkodók. Ezt nézzük meg, a 22-es géppel nézzük meg. A 22 eset tartunk ellenőrző szavazást, lezárom. Átment. 28 mellette, 16 ellene. Elemér kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Fülöp kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Gábor kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ötös regitől mellette, ellene tartózkodók, szerintem elfogadtuk, de nézzük meg a regiszakbizottság ötösét. A regiszakbizottság ötös módosítója. Lezárom elfogadtuk 31 mellette, 11 ellen szavazott. Reggi 6 mellette, Regi 6 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Regi 7 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 1-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 24 mellette, ellene tartózkodók elvetve, kettes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 25 mellette, ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel a, a jelentéstevőnek a listáján plusz van emellett egyébként. Utolsó pillanatban változott, ha nem tudnák. Kérem mindenki voksoljon tehát. Lezárom. Elfogadtuk 25-18 ellenében tényleg. 26 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hedvig kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 30 mellette ellene tartózkodók átment. Egyes regitől mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodók elvetve, 33 mellette, ellene, tartózkodók elvetve, 34 mellette, ellene, tartózkodik elvetve, 35 mellette, ellene, tartózkodók átment, 37 mellette, ellene, tartózkodók elvetve, 5-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 38 mellette, ellene, tartózkodók elvetve. Imre kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 41 mellette, ellene tartózkodók elvetve. J kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. László kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Akkor a módosított szövegre szavazunk elektronikus szavazással. Megnyitom a szavazást. Kérem mindenki adja le. Lezárom. 41 mellette egy ellenes szavazat ketten tartózkodtak. Most pedig a teljes állásfoglalásra szavazzunk, megnyitom a szavazást. Szavazzunk, szavazzunk. Egyel több néppárti szavaz. Köszönöm. Mindenki leadta. Lezárom a szavazást. Nem annyian támogatják, mint az előbb. 39 mellette, senki sem szavazott ellene, két tartózkodással gratulálok az árnyék előadóknak, köszönöm pontosabban, és a titkárságnak nagyon keményen dolgoztak, köszönöm nekik is a munkát. Lépjünk tovább. Azt gondolom, hogy folytatjuk. Mindenki kész arra, hogy folytassuk. Marian Tyson KKTA jelentésével először 10 14, 48, 49-ben egyben szavazunk, kiutasítja el senki. A kom, a kompromisszumos következők ellenszavazata elfogadva. A harmadik oldal. B kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15. oldal következik. Én, nekem ez tetszik. C kompromisszumos mellette ellene tartózkodása elfogadva. 18. oldal következik. Egyben szavazzunk. A Rimu konszolidáció, egyben szavazunk ki. Remove Consolidation-től egy, elutasítja. 18. oldalról beszélek. Ez egy összevont blokk. 101-es a 25. oldalon valahol van a következő addig. Ezt a consolidation részt kivesszük. Ki támogatja? Ellenszavazott tartózkodás elutasítva. Az egész tömböt elutasítottuk. Ellenőrizni szeretnék tényleg? Hát akkor ellenőrizzük. Megkezdjük a szavazást, megnyitom a szavazást, ha gondolják, hogy ez fontos. Legyünk biztosak. Lezárom a szavazást. Elutasítva 31-12 arányban. 25. oldal, hol tartunk? 105-ös mellette ellenet tartózkodása elutasítva. 119-es mellett ellene tartózkodás elutasít. 121-es ellen elutasítva. Egy 189-ig. 150-151-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 152-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 153-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Imko 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 154 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 155-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 156-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Bocsánat. Imko 14-es következik mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 157-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 158-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, kérem. Kérem, ellenőrizzük. A 158-asról van szó. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 24-20 arányban. Jó. Akkor ellenőrizzük önmunkat. 159-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Imko 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 160-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. D kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következő oldal következik, a 189-es mellette. Álljunk meg egy pillanatra, ez okafogyottá vált. 212-esig mellette. 189-es az okafogyottá vált Jean Paul. Ez rendben van így? Minden rendben? 210-es a következő mellette tartózkodás elutasítva. 212-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 213-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 214-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 216-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 217-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 227-es kitámogatja ellenszavazattal, tartózkodás elfogadva 228, 16-os mellette tartózkodás elutasító, 230-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 231-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 245-ös ellenszavazat elutasítva, 249-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 251-es mellett ellene tartózkodás elutasítva 252-es mellett ellene tartózkodás, elutasítva 254 mellette ellene tartózkodás, elutasítva 255-ös mellette ellene tartózkodás, elutasítva 256-os, kitámogatja ellenszavazat, tartózkodás, elutasítva ellenőrizzük, 256-osról beszélünk, viszonylag kevésnek tűnt a Köszönöm. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva 16-on támogatják, 28-an nem. 257-es mellette ellen a tartózkodás elutasi, el, elfogadva, 258-as mellette tartózkodás elutasítva, 260 mellette ellen tartózkodás elutasítva, 262-es mellette ellen tartózkodás elutasítva, 263-as elutasítva 264-es mellettelen tartózkodás, elutasítva 266-os mellettelen tartózkodás, elutasítva 267-es támogatja ellenszavazat tartózkodás, elutasítva 268-as mellettelen tartózkodás, elutasítva. Nézzük, 270-es kitámogatja, ellenszavazat tartózkodás, elutasítva 9-es támogatja ellenszavazat elfogadva. Imkos 17-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 274-es támogatja, ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 275-ös, 76-os, 77-es, 278-as együtt támogatja, ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 279-es mellette lenne tartózkodás elutasítva 280-as támogatja ellenszavazat tartózkodás elutasítva 281-es támogatja ellenszavazat tartózkodás elutasítva 282-es mellette lenne tartózkodás elutasítva 283-as támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva 284-es mellette lenne tartózkodás elutasítva 285-ös támogatja ellenszavazat tartózkodás elutasítva e kompromisszumos támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. Nézzük, tovább megyünk. Tovább lapozunk. 340-es ez oka fogyottá vált, úgy tűnik, akkor 369, 370-es nyelvi, 373-asra szavazunk. Mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk szerintem, de ellenőrizni kell. Három, 73-as mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hát 36-4 arányban, na. Ahogy látom, némi változás történt a véleményükben. 379 80 es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 390-es támogatja ellenszázat tartózkodás elutasítva. Émko 24-es támogatja ellenszázat tartózkodás elfogadva. 391-es, 93-as, 94-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. Imko 25-ös támogatja tartózkodás elfogadva. Maria? Elnézést kérek, elnök asszony. Ez a módosító 403-tól 418-ig tartó szakaszban ezeket én terjesztettem elő, én mínusszal akarom ezeket ellátni, és szeretnék panaszba jelenteni. Itt, itt a szakbizottságnak kell döntenie. Itt hatásköröket ruházunk át az Európai Bizottság, de a parlamentet is be kell vonni ebbe. Ami azt jelenti, hogy felelősek vagyunk minden nemű technikai részletért ellen. Nekünk nincsen kapacitásunk, és nem gondolom, hogy az intézményközi megállapodásban ez így van egyeztetve, ezért ellene vagyok, és nem mellette, de a kollégák bölcsességére bízom, hogy döntsenek. Én minden esetre negatív ajánlást adok ezzel kapcsolatban. Ez rosszul szerepel itt és itt mínusznak kell szerepelnie. Kitámogatja 403-406-ig, elutasítva 407-408 407-408 támogatja, szavazott tartózkodás elutasító. 409 és Imco 26-os támogatja, szavazott eh, tartózkodás elfogadva. 410 nyelvi kompromisszum F mellette ellen a tartózkodás elfogadva. A következő oldal, IMKO 28-as ellenszavazat tartózkodás elutasítva 421-es kitámogatja, ellenszavazat tartózkodás elfogadva, 425-öst támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva. 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imko egyes, nem, ez okafogyottá vált, bocsánat. 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 26-os, 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28-as okafogyott, 29-es mellette ellenszavazat elf- elfogadva, 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, Imko 3-as mellette ellene Tartózkodás elfogadva. Most itt azt hiszem blogban egyben szavazom. 41-es mellett tartózkodás elutasítva, 2-es ellenszavazat elfogadva, Imko 4-es mellette ellene fogyottá vált, bocsánat, 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, Négyes mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a négyest, kérem. Igen. 26-os, 26 mellette, 18 en ellen elfogadva. Imka 5-ös okafogyotta volt, a raportőr 5-ös módosítója mellette ellene tartózkodás elfogadva ugye ugyanez az IMCO 6-os, 52-es módosító okafogyottá vált, 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61 okafogyott, 62-es is, nem, ugye? 62 hogy szavazzunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 63-as, 64-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasít, 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 68-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 72-es támogatja ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 73-as és az Inko 7-es mellette ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-os mellette tartózkodás elfogadva, 8-as Imko, mellette ellen tartózkodás elfogadva, 82-es támogatja, ellenszavazat tartózkodás elutasítva. Imko 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 83-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, G kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 91-es okafogyott, IMCO 11-es és 89-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. Jó, ellenőrizzük. Marian, te szerettél volna. Azt gondolom, hogy hiba van a szavazó listán. 89-es az okafogyottá vált, mert az F kompromisszumot megszavaztuk és három év után kértük a felülvizsgálati záradékot, de mi az öt évről szavaztunk korábban, tehát a 89-es innentől kezdve okafogyottá volt. Ugye a 11-es és 89-esről szavaztunk. Jó. A 89-es ugyanaz, mint a 11-es módosító, ugye így, ezért szavaztunk. Ezről. Akkor szavazzunk erről, tartsák még. Imko 11-es és Olje Schmidt 89-es módosítója. Mindenki szavazott ezekről? Van-e még további? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 30-13 arányban. H. Kompromisszumos mellette ellen tartózkodás elfogadva. Hát, mm összetéveztem a szavakat, akkor a szövegről módosított formában elektronikusan szavazunk természetesen. Egy néppártival több van, köszönöm. Most már kettő. Lezárom a szavazást. 35-en megszavazzák, heten ellene vannak egy tartózkodással. Akkor az állásfoglalásról szavazunk elektronikusan. Mindenki szavazott. El, lezárom a szavazást. 35-7-1 ugyanaz az arány. Gratulálok, Marian. Nagy siker volt. Filip. A transzparencia jegyében a raportőrnek megígértem, hogy meghívom egy vacsorára, nem tudom, korrupció-e, de mindenkinek tudnia kell erről, hogy ez megtörtént. Elfogadom Filik meghívását, elnök asszony, ez egyik dolog. A második pont, tényleg hálás vagyok az összes kollégának itt az ikonban. Nagyon bonyolult dosszié volt, ez több mint 400 módosítóval. A különböző frakciók nagyon különböző kiindulási pontokkal rendelkeztek, de beszéltünk egymással, tárgyaltunk, kompromisszumokat értünk el. Azt gondolom az eredmény tényleg megfelelő és jó. Azt gondolom a bizottságnak tovább kell dolgozni ezen a dosszién. Nagyon sok munka van még ezzel a tanácsi munkacsoportokban, nem lesz könnyű egyébként egyhangú eredményre jutni, és egységes eredményre, de szövegekről van szó. Minden esetre az összes árnyék a kollégának azt gondolom jó munkát végeztünk, és ezért hálás vagyok mindenkinek. Thank, thank you very much. And it was a large majority, uh, which I'm sure the Council should note. We now move on to Omnibus 2. If I have a voting list? that one. Just one for me. Yeah, just a minute. I'm just. Can I just? something we forgot to put in at the very end, please, Oh, right. Okay. But, okay. But right, Liam. Ah, moi, je voulais juste euh, remercier au, au nom du groupe euh, socialiste et démocrate Marianne Thyssen, si elle m'écoute. <laughs> Hang on, sorry, we've got some, we've got some problems with, with translations, so we've, we've... Lépett föl, portási probléma lépett föl, C'est bon? Most? Most már jó. Bár kicsit halk. Liam, tehát szeretnék köszönetet mondani Marian Tysonnak, hiszen kiváló munkát végzett, és nagyon nyitottan állt a tárgyalássorozathoz. Ez nem mindig volt egyértelmű, hogy a végén kompromisszum születik, és ez a széles bázisú kompromisszum azt hiszem érvényesült, érvényesítheti majd a parlament álláspontját a tanácsban, tehát köszönöm szépen Marian Tyson. Rendben, mondja az elnök, és akkor lépjünk tovább. Omnibus 2 következik, van egy rövid változás. Uh, nézzük, a, vannak lemaradt szavazatok, de ezeket aztán meg is fogjuk nézni. Majd jelzem, amikor odaérünk. Nézzük, első módosító. Ez egy technikai módosító, erről nem szavazunk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette 27-estől e, 31-esig blokkban mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-est visszavonták, 33-astól 35-ösig, 45-ösig, bocsánat, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3.15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 383 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 403 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 46-os mellette el, 46-tól 48-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 51-es 51-es és 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5 nem, nem, javítja magát az elnökasszony. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Na most így szemüveg nélkül nem látok vissza a szemüveget. 56-os tól 58-asig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 335-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. G mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es, 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 339 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 69 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 340-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 70-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 71-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 72-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 342 mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, tehát a 342-esről szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 73-as, 74-es mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 343 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 75-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 345 mellette, nem, erről nem szavazunk, 76-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 347 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk J és K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig 78-tól 84 blogban mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 371, vagy ez kiesik? Nem. Kiesik? Szavazhatunk erről, tehát akkor 371 mellette ellene tartózkodás. Tehát szavazunk a 371-esről, mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű, úgyhogy ezt ellenőrizni fogjuk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 375 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de ezt is ellenőriznünk kell, nem látom tisztán a kezeket. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást elutasítottuk 18-22 arányban. 81-es mellette, 81-es és 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 83-as szóbeli kiegészítése mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 86-os 86-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Három, elfogadtuk a 83-ast, igen, akkor ez kiesik. 373 mellette e, nem, bocsánat, hogy 86-ost elfogadtuk, tehát ez is kiesett. 84-től 85-ig mellette, és 87-es is. Mell- ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig 88-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 89-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 90-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 91 es től 97-esig mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 377 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 98-as mellette, 98-astól 109-esig mellette ellene tartózkodás. Nem igazán látom a bal oldal, tehát mellette vannak? Jó, akkor ezt elfogadtuk. 378 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 379 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 380 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 381 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Azt hiszem, de ellenőrizni fogjuk. Tehát a 381-esről szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 15-27 arányban. 382 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. L kompromisszum szóbeli kiegészítővel mellette Látom, hogy beszélgetés történik, megvárom a végét. Rendben, tehát akkor mellette ellene tartózkodás. Most egy kicsit meg vagyok zavarva, de azt hiszem elfogadtuk. M kompromisszum. Ennek is van szóbeli módosítója. Mellette ellene tartózkodást elutasítottuk. Csak az M kompromisszum mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. 135-östől 152-esig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 407 mellette ellene nem. 407-es 407-es a 23. oldal mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 153-tól 157-ig mellette. Tehát 153-157 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ennek kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 161-es mellette, 161-estől 166-osig mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ó kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 170-től 172, 172-től 176-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 179 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 181-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 422 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 100 88-189 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, S kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 191-től 200-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 202 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, U kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4.35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 2.11-től 2.28-ig és a 436-os is mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, W kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2.30-tól 2.36-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 437-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 237 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 238-tól 255-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, X kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk,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 279-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 280 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, AA kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, A 280 nem, AB kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 282 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 283 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 284 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 285 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 472 mellette 472 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 286 kiesik, 287 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 288 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 289 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 290 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 291 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 292 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette, ellenet tartózkodás elfogadtuk, 293 mellette, ellenet tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette, ellenet tartózkodást elfogadtuk, 294-es kiesett, 295-ös is, 4-est visszavonták, 296 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 297 és 298 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 259-et elfogadtuk? Igen, tehát akkor szavazunk a 300-asról mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 301 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 303 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15 mellette nem, az kiesik, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 305-ös kiesik, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 306-os mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. Van egy plusz néppárti szavazónk. Egyel több a néppárti szavazó. Köszönöm. Mindenki szavazott, lezárom. 19-22 arányban elutasítottuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 307 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 308 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 309 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 310 mellette e- tehát 310-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 310-est ellenőrizzük. 310-es tehát. Háromszáztízes a jelentéstevő mínusz jelettet mellé. Tisztelt elnök asszony, kezdjük előről. A kérdés az az, hogy melyik szövegről szavazunk. A 309-esről, a néppárt mellette van, hogyha a 310-esről, akkor a néppárt ellenzi. Tehát melyikről szavazunk? Rendben. Tehát akkor a 310-esről szavazunk. A jelentéstevő listáján ez negatív jelet kapott, és megint egyen a néppártól egyel több szavazatunk van. Köszönöm. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk. 20-23 arányban. 311. Mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk ezt is, de ellenőrizzük. Lehet, hogy mégsem. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 3.12 mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk, ez egyértelmű. És van egy módosítónk, szóbeli módosító a 28-as bekezdés a mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 313 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A szövegről módosított formában szavazunk most elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 38 mellette, 5 ellene, nem volt tartózkodás. A jogalkotási állásfoglalásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Tessék, tessék szavazni. néppártól megint egyel többen szavaznak. Köszönöm, lezárom a szavazást. 37-en mellette, 5-en ellene, nincs tartózkodó. Jönnek hozzám a jegyzetek. Köszönöm, gratulálunk a jelentéstevőnek. Um, de, de... Ez meglehetősen nehéz szavazás volt. Most meg kell adjam a szót. Kérem, van még munkánk. Kérem, mindenki maradjon csendben. Jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek. Az összes árnyék előadónak köszönetet szeretnék mondani. Igényes, kihívást jelentő, technikai jellegű jelentés volt ez. Azt gondolom, nagyon jól tudtunk együttműködni, és az eredmény örömömre szolgál természetesen. Köszönöm az árnyék előadóknak a kiváló együttműködést. Köszönöm szépen. Várjunk egy picit, nem zártuk még le a munkát. Sven szeretne hozzászólni és aztán nekem kell megérni megint a jelentős tevőnek a szót. Kedves kollégák, én is szeretném megköszönni az árnyék előadóknak, meg a kollégáim többségének azt a kiváló együttműködést, melyben részeltettek, és a kompromisszumok jelentős többsége egyhangú támogatást élvezett. Ennek ellenére a folyamatban történt valami, aminek eddig nem voltam tanulja ebben a szakbizottságban. Először is szilárd többség alakult ki az árnyék eladók körében, abban, hogy egyes kérdésekben szilárd állásfoglalást alakítsunk, a matching premium és más témákban. Ez megfordult aztán, annak ellenére, hogy tudományos ö, eredmények születtek és bizonyítékok a workshop során, amelyet megszerveztünk, és annak ellenére, hogy nagyon sok szakcikk ö, szól erről. A biztosítási ágazat, európai ágazat fizetőképességéről, vonatkozóan nem tudtuk támogatni némelyik felvetést. Azt is el kell mondjam, hogy nagyon szokatlan volt az, hogy a kompromisszumos szövegek, amelyek a parlamentben kialakultak, átmentek az iparági képviselőkhöz, átmentek idegen kezekbe. A tárgyalás minden szakaszán kiszivárogtak ezek az anyagok. Ezt nagyon komolyan kell venni. Az is szokatlan, hogy a többség álláspont változása kiment a sajtónak, még azelőtt, hogy az árnyékelődők erről tájékozottak volna. Ezen változások ö, miatt nem az, ár, nem az előadó a felelős, ő mindig korrekt módon járt el, ám megtörténtek olyan dolgok, amit bizony meg kell tárgyaljunk a koordinátorok körében. Remélem, hogy a válság nem romlik olyan mértékben, hogy az adófizetők vállára további terheket kell helyezni, csak azért, mert a a fizetőképességi rezsimben, rendszerben nem tudunk megfelelő garanciákat elérni. Egyfajta lobbyfesztivál tanúi voltunk, amely megváltoztatta az álláspontokat a többségben, ezzel foglalkozni kell majd. Péter, köszönöm. Én meg szeretném köszönni az elképesztő munkát, amelyet elvégzett az előadó, és egy nagyon észszerű csomagot alakított ki, amely majdnem mindenki egy teljes mértékben egyet tudott érteni. Én, hogy őszinte legyek, megnézve az első szintű szöveg nehézségeit, amelyet jogi értékelésre tervezettek be annak idején, ez egy meglehetősen ö, átpolitizált ö, kötél ö, tánc mutatványá vált ez a feladat. A ház más részéről is hallottam erről kommentárokat, ám legyünk őszinték. Tapasztalataim szerint, amely 20 év parlamenti munkára támaszkodik, bármi megtörténhet, egy, ám egy demokratikusan megválasztott házban a legfontosabb, hogy a szakbizottságban észszerű elemzés történjen. A munkacsoport, amelyet kijelöltek, nem alakítok olyan, olyan egyensúlyt, amiről most, amiről most beszélünk. Tudományos elemzések fényében szerintem még mindig nem kaptuk meg az összes választ, amire szükség van, hogy őszinte legyek, azonban előre kellett lépjünk, és az a kompromisszumos szöveg ez irányba vitt minket előre, úgyhogy köszönet az előadónak és az árnyék előadóknak ezért. Elnök, köszönöm. Figyelemmel kelljünk arra is, hogy sokszor a dolgok visszakerülnek a frakciókhoz, ott aztán át véleményváltozás alakulhat ki. Sokszor nagyon nehéz pontosan tudni, éppen hol állnak a dolgok a folyamatban a, meglehetősen sokan szavaztak mellette. Nem tudom, hogy az előadó jelzi el, hogy háromoldalú megbeszéléseket kezdene annak érdekében, hogy első olvasatban megállapodásra jusson a téma, és akkor a standard eljárás szerint a felhatalmazás a mm, jelentés tervezetben áll, amelyről most szavaztunk, és a szakbizottság szokásának megfelelően az elnök, az előadó és az árnyék előadók a megbízottak. Ám most az előadóhoz fordulok, hogy tisztázza szándékait. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt kérem, hogy lehetőleg haladéktalanul kezdjük meg a tanácssal és a bizottsággal a háromoldalú egyeztetést, és megpróbáljuk az eljárást lehetőleg gyorsan lezárni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megerősíthetem. Április 11-ére terveztük az első három oldalú megbeszélést. Azt is szeretném bejelenteni, hogy 20, november 29-i szavazás során az euró pénzérmék kibocsátásának tárgyában a jelentéstevő jelezte, hogy tárgyalni kíván első olvasatban való megállapodás lehetőségéről. A standard eljárás szerint a tárgyalási meghatalmazás, a jelentés maga és a tárgyalási csapat tagjai, az elnök, az előadó és az árnyék előadók. És végül, hadd emlékeztessem önöket, hogy háromkor mindenki jöjjön vissza, mert eszmecserét tartunk Bárnyi biztos úrral. Köszönöm a részvételt. Jean-Paul, Jean-Paul, bocsánat, még megadom a szót mais compte tenu de... Köszönöm, elnök asszony. Az elmúlt ülésekre vonatkozóan szeretném elmondani, hogy ahogy ön is elmondta, a parlament mandátuma az a jelentés, és a trialógus nem ad lehetőséget arra, hogy megkérdőjelezzük azt, amit a bizottság megszavazott, vagy pedig a kisebbségi vonalat érvényesítsük nem szeretném a más anyagok tárgyalását megakadályozni, és szeretném, hogyha a mandátumot tiszteletben tartanánk, természetesen a jelentéstevő meg fogja védeni a saját anyagát. Köszönöm. Thank you, Astrid. You asking for yeah, uh, Frau Präsident, ich bin... Elnök asszony, Elnök asszony, teljesen egyetértek azzal, amit megszavaztunk, csak azt akartam mondani, hogy Gigol úr ö, ö, bosszankodását nem értem. Ő a szocialistákkal és liberálisokkal a hátam mögött kompromisszumokat kötött előadóként egy jelentés esetében. Azt gondolom, ez az izgatottság, amit mutatott, az jó lenne, ha nem jelentkezne az ő esetében. Sometimes democracy can be... Néha fájdalmas a demokrácia. De hát ez van. Köszönöm szépen. Háromkor találkozunk.